kolejny punkt porządku obrad brzmi oświadczenie folytatjuk az ülést a következő napirendi pont a bizottság külügy biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságban kialakult helyzet az alelnök illetve külügy biztonságpolitika főképviselő nevében Stylianides biztosnak adom meg a szót. Your politicians are very patient. <laughs> okay. On behalf high representative a főképviselő nevében most akkor Krisztus Stylianides biztos úr kapja meg a szót, parancsoljon biztos úr. Köszönöm elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy Federica Mogherini alelnök asszony nevében elmondjam, hogyan látja az Európai Bizottság a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságban kialakult helyzetet. Mindannyian jól ismerjük azt hiszem ezt a régiót és ezt az országot, és Együttérzésünkről biztosítottuk az elhunytak és sérültek családtagjait. Láthatjuk, hogy főként bűn cselekményről van szó, és nem is annyira etnikai motiváltságú eseményekről. A bizottság üdvözli, hogy az összes érintett fél etnikumtól függetlenül elítélte az eseményeket. Az egyik fél továbbá rendkívül fontos szerepet töltött be abban, hogy sikerüljön egy megoldásról tárgyalni eredményesen, és sikerüljen elkerülni a további vérontást. Hadd beszéljek most a hosszantartó politikai válságról, amelyről a legutóbbi események nem vonhatják el a figyelmünket. Reagálva az Európai Unió és mások azon követelésére, hogy a politikai elszámoltathatóság körülményeit teremtsék meg, azon lehallgatási ügyekben, amelyeket az ellenzék fedett be, tudomásul vesszük, hogy a múlt héten két miniszter lemondott. Úgy érzékeljük, ez egy konkrét lépés a politikai elszámoltathatóság irányába. Reméljük, hogy ez a fejlemény hozzájárul ahhoz, hogy sikerüljön visszaállítani a bizalmat, az állami intézményekbe vetett bizalmat. Ebben az összefüggésben minden bizonyal tudják azt is, hogy két tüntetésre került sor Szkopjéban, az egyik vasárnap, a másik hétfőn. Nagyon fontos, hogy a polgárok világosan kifejezésre juttathassák véleményüket, és ez meg is történt mindkét alkalommal, békésen kifejezésre juttatták véleményüket. Remélhetőleg továbbra is minden fél megfelelően kezeli a helyzetet. A politikai válság kitörése óta az Európai Unió kérte, hogy állítsák vissza a rendes politikai párbeszédet a főbb kormánypártok és az ellenzéki pártok között. Üdvözlöm azt a tényt, hogy három parlamenti képviselő reagált arra a felvetésre Johannes Hahn biztos úr részéről, hogy közösen biztosítsuk a párbeszédet a felek között. Minden bizonyal tudják azt is, a tisztelt parlamenti képviselők, hogy Howitt és Kukán képviselők Johannes Hahn biztos úrral találkoztak itt Strasbourgban tegnap, és ma korán reggel volt egy találkozó a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság miniszterelnökével is, valamint az ellenzék vezetőjével, Zálvúrral is. Úgy gondolom ez egy nagyon fontos találkozó volt. Világos, hogy mindkét fél ezt a közvetítésre irányuló törekvést nagyon komolyan veszi, és mélyreható megbeszélésekre került sor, annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek az álláspontok. Nyilván további párbeszédre szükség lesz. Az Európai Bizottság üdvözli azt, hogy a felek elkötelezettek az EU-s integrációs folyamat, valamint a demokratizálódás folyamata mellett, és hogy mindkét fél az ország érdekeit tartja szem előtt elsősorban. Mindenkit arra bátorítunk, hogy ebben a szellemben folytassák a szerepvállalásukat a jövőben is. Üdvözöljük, hogy készen állnak arra, hogy újabb találkozóba is beleegyeztek a közvetítésünkkel. Üdvözöljük azt is, hogy a négy fő párt vezetője május 14-én, valamint 18-án találkozott Skopjéban, és megállapodtak abban, hogy május 26-án újra találkozni fognak és egyeztetni fognak, annak érdekében, hogy valamilyen előrelépést biztosítsanak, hiszen az ország polgárai többet érdemelnek a politikai padhelyzetnél. Egy ilyen helyzet egyszerűen nem felel meg a lakosság elvárásainak. Felszólítjuk az ország vezetőit, hogy vegyék komolyan a felelősségüket, és eh, elsőrangú prioritásként kezeljék az ország érdekeit szemben a párt érdekekkel. Mindezzel párhuzamosan az Európai Unió felszólította az illetékes hatóságokat arra is, hogy tárják fel azokat az eh, állítólagos ügyeket, amelyek során visszaélése került sor, és amelyekre a lehallgatások alkalmával derült fény. Remélhetőleg átlátható módon sikerült tisztázni ezt a helyzetet. Emellett az Európai Bizottság vezető jogi szakértőket bízott meg azzal, hogy ezeket a rendszer szintű ügyeket vizsgálják meg. Az Európai Bizottság számára nagyon aggasztóak azok az ügyek, amelyekre a lehallgatások során fény derült. Úgy gondoljuk, hogy ennek a tagjelölt országnak vissza kell térni a megfelelő pályára. Zárásképpen szeretném elmondani azt, hogy ezt a válsághelyzetet egységesen kezeltük. Ez jó példa arra, hogy a különböző EU-s szervek és hatóságok hogyan tudnak közösen fellépni, és hogyan tudják a közös eszközeinket arra használni, hogy világos európai üzenetet fogalmazzanak meg. Mindennek fényében szeretném elmondani azt is, hogy nagyon szorosan együttműködünk a macedón partnereinkkel is, hogy közösen dolgozzunk a helyzet jobbításán. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Most a frakciók képviselői következnek a néppárt nevében. Eduard Kukán úr szólalhat fel. Két perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a biztosnak a kitűnő beszédéhez, nagyon jó elemzést adott, és a lényegi kérdésekre hívta fel a figyelmet. Köszönöm szépen. Először is azon reményemnek szeretnék hangot adni, hogy ez a vita itt és ma tükrözni fogja a támogatásunkat Macedónia felé, a macedónok felé, e, európai ambícióikat illetően. Én hiszek abban, hogy fordulópont érkezett el az ország életében, és ebben a helyzetben e, döntően kell fellépnünk, világosan kell fogalmaznunk, támogatásunkról kell biztosítanunk Macedónián. Macedóniában jelentős e, politikai válság van, jelentős biztonsági kihívások, amelyek bármely politikai rendszert megingathatnak. Az elmúlt uh, hetek eseményei után tudjuk azt, hogy milyen komolyá válhat a helyzet. A politikai válság az országban fontos, hogy a mi figyelmünket is jobban magára vonja, amilyen a hallgatási botrányt illeti, számos új információ érkezett, ezt meg kell vitatni az értékes hatóságokkal. A politikusoknak foglalkozniuk kell a politikai felelősségre vonhatóság kérdésével, és Ebben a helyzetben a politikai felelősségvállalást erősítenünk kell, és több politikai párbeszédre van szükség. És nagyon fontos, hogy ez a politikai spektrum minden oldaláról érkezzen. Jelentős kihívásokkal áll szemben az ország, éppen ezért nagyon fontos, hogy a demokratikus intézmények és mechanizmusok foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, különösen ami a parlamentet illeti, hiszen a parlament a fórum a politikai párbeszédhez, illetve a ellenőrzés mechanizmusa is. Nagyon fontos, hogy az összes politikus felelősséget vállaljon, nyitottságot a politikusok felé Macedóniában, de ebben a házban is igaz kell, hogy ez legyen a politikusokra. Az európai integrációs folyamatok segíthették a társaságból való kilábalást, tehát fontos, hogy segítsük Macedóniát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. kártyás kérdést intéznének önhöz. Elfogadja a kék kártyát a úrtól. Parancsoljam. Köszönöm szépen. Ah kollégát meg szeretném kérdezni arról, hogy ismeri a térség helyzetét, mikor érkeztek a macedónok ebbe a térségbe, vagy az évszámra vagyok kíváncsi. I don't know, please, explain to me. Elnézést, nem tudom. Kérem, ossza meg velem ezt az információt. Richard Howitt, Az SND nevében eh, Richard Howitt, két és fél percben tessék. Elnök úr, a legutóbbi eh, pártközi egyeztetési forduló után találkozunk. Eh, ez természetesen bizalmas egyeztetés volt, elhúzódott, és nagyon fontos kérdéseket tárgyaltunk ebben a folyamatban. Az Európai Parlament képviselői eh, megjegyzéseket tettek az országgal kapcsolatosan. A parlamenti bolykottot eh, nem lehet úgy leállítani, hogy eh, határozott lépéseket ne tennénk, ezért az elhangzott válaszok nem válaszok. A frakcióm nem támogatja a parlamenti bolykottot, illetve a lehallgatott információk nyilvánosságra hozását. Szeretném, hogyha a Kukán úr ugyanilyen fegyelmezett lenne, és nem vádolná az vele szemben álló politikai csoportot. Az Európai Parlamentnek támogatnia kellene az EU nagyköveteinek döntését, hogy elszámoltatásra van szükség. Azok a kérdések, amelyek nehézséget okoznak, az a bíróságok, a média, a civil társadalom, már szerepelnek jelentésekben, akciótervekben és a magas szintű párbeszédben. A kötelezettségvállalásainkban bizonyítani kell, hogy ezúttal másként járunk el. Hogyha letartóztatnak egy ellenzéki vezetőt, akkor nem csak vele kell szolidarizálnunk, hanem az országban érvényesülő viszonyokkal kapcsolatosan is kérdést kell feltennünk. Sok elpusztult házat eh, látva gondolhatjuk, eh, hogy milyen traumát okozott ez az embereknek, amikor 18 embert lemészároltak. A családok elmondták, hogy ez az eset kapcsolódik véleményük szerint a politikai stabilitás összeomlásához. Európai, Európa kudarca a csatlakozási tárgyalások megkezdésében kockázatokat jelent. Krumanevóban és az országban olyas valami történt, ami lehet, hogy nem Európa közvetlen felelőssége, de az ország pártjaitól elvárjuk a felelősségvállalást, és ez esetben Európának is megfelelő felelősségvállalásról kell tanúbizonyságot tennie. Az ECR nevében Dambaszki kolléga, tessék, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném eh, biztosítani mindenkit az együttérzésemről azokkal, akik az említett események nyomán szenvedtek, és nagyon sok felelősség hárul ebben az szkopjai kormányzatra. A közvélemény megérdemli, hogy magyarázatot szolgáltassanak az eseményekről, Támogatom az EU és NATO csatlakozását az országnak, de csak azzal a feltétellel, hogy elutasítják a gyűlöletpolitikát. 19 ezer bolgár életérségben backi pažljivo sam vas slušao i zanima me da li zaista vi iskreno mislite da. nagyon óvatosan kell fogalmaznia Lembowski úr. Nem tudom, tényleg hiszi azt, hogy a Fájromnak a, a Balkánon való stabilitás miatt kellene EU tagnak lennie? Talán, hogy a NATO tagja lett esetleg önöknek, az önök kormányának és a szomszédos országoknak jó, hogy segítsen barátokként Macedóniának az útját járni. Уважаеми колега, доколкото разбрах въпроса, да, смятам. Igen, tisztelt kolléga. Amennyiben és amennyire értettem a kérdést, úgy gondolom, hogy az európai kritériumok teljesítése során és a minden állampolgár alapjogának teljesülése esetén ez volna az állam egyedüli lehetőség arra, hogy területi integritását megőrizze, természetesen az európai kritériumokat be kell tartani, és a szomszédsági szerződéseket is be kell tartani. Köszönöm szépen, most pedig az ALDE nevében Ivo Weigl miniszter úr kap szót kettő percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Először is szeretnék én is köszönetet mondani a remek bevezető beszédekért. Teljesen egyértelmű volt, és mindennel egyetértek. Nagyon örülök annak, hogy mindannyian támogatják Macedóniát, és támogatják azt, hogy Macedónia az Európai Unió tagja lehessen. Hogyha megnézzük a feltételeket, akkor azt látjuk, hogy Macedónia megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek ahhoz kellene, hogy a csatlakozási tárgyalásokat meg lehessen kezdeni. A legnagyobb probléma, egy teljesen abszurd probléma, az ország neve. A jelenlegi vita, a mai vita természetesen nem kifejezetten erről szól, de azért mindenképp szeretném elmondani, hogy mennyire abszurdnak találom ezt a név problémát. A politikai válsággal, a kumanovói tragikus eseményekkel természetesen kell foglalkoznunk. Tudjuk, hogy vannak országok közötti problémák, tudjuk, hogy vannak etnikai problémák. Az ilyen jellegű problémák egyébként különösen jellemzőek a déleurópai területekre. Reméljük, hogy ezeket a problémákat meg lehet majd oldani. A jelenlegi macedóniai helyzet sokkal nagyobb megértést követel, mint amit eddig nyújtottunk Macedónia irányába. És akkor most még egyszer visszatérnék a névre. Szerintem a névvel kapcsolatos viták nem akadályozhatják meg azt, hogy Macedóniával megkezdjük a tárgyalásokat. Ez volt ugye az Európai Unióval kapcsolatban, és ami pedig a NATO-t illeti, mindenképpen támogatom a NATO tagságot. A problémák jelentős része Görögországot érinti. Én úgy gondolom, hogy az önös érdekeket el kell feledni minden egyes tagországnak a szomszédjaival szemben. Albánia is figyeli Macedóniát, és olyan nyilatkozatok is elhangzottak, hogy Albánia meg fogja akadályozni, hogy Macedónia NATO tag legyen. A belső politikai válsággal kapcsolatban úgy gondolom, hogy azok, akik felelősek ezért a válságért, felelősséget kell, hogy vállaljanak azért, hogy Macedónia nem tud közeledni Európa felé. Uh, Mr. Köszönöm szépen, Weigel úr. Elfogad egy kékkártyás kérdést? Kolgyos Aktideus? Kollégától? Persze, örömmel elfogadom, hogy is ne. <clears throat> Parancsoljon. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, άκουσα με πολύ προσοχή την τοποθέτησή σας και διαπίστωσα ότι μόλις... Köszönöm szépen, természetesen figyelmesen meghallgattam képviselőtársam hozzászólását, és az hangzott el, hogy Görögország és Macedónia ugye egymással szemben áll ebben a névkérdésben. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha az ön országát érinteni ez a probléma, hogyha Skopje területi követelésekkel élne az ön országának ellenében, akkor önök is ugyanilyen lazán nyilatkoznának egy ilyen jellegű konfliktusról? I just would like to tell you... Válasz? Köszönöm. Azt szeretném elmondani, hogy vannak sokkal fontosabb kérdések is a névkérdésnél. Nézzük meg, hogy milyen világban élünk, hogy milyen problémákkal kell szembenéznünk, és véleményem szerint ez a név probléma egy mesterségesen kreált konfliktus. És azt mondanám, hogy egyszerűen állítsuk le ezt a vitát, állítsuk le ezt az értelmetlen vitát. GUE NGL Group, uh, Deputy Sofia Sakorafa, one minute. Sakorafa képviselő. következik a GUE nevében egy percben parancsoljon. Tisztelt elnök úr! Két hónappal ezelőtt, amikor a Fire-ról szóló jelentésről vitatkoztunk, azt mondta, hogy negatív a helyzet az országban, és ez nem fogja elősegíteni a fejlődést. Nos, mi történt? Azt hiszem, ezt a helyzetet a lehető legrosszabb módon erősítette meg, hiszen ö, a közrendet, az emberi jogokat sárba tiporták, akár csak a jószomszédsági elveket, a demokráciát. Ezért kell Európai Unióként minden más kérdésre koncentrálnunk, mindarra, ami történt, mert ezek mind-mind elhúzzák ezt a tragikus helyzetet, és mélyítik a válságot. Úgy gondolom, hogy ez alása az Európai Unió alapelveit. Ezt nem szabad szem előtt évesztenünk. És minden fejlődés útját állja a fájronban. Köszönöm szépen! A zöldek nevében Meszerics Tamás, parancsoljon. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Egyetértünk a zöldek, egyetértenek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy nagyon súlyos a helyzet Macedóniában, és további veszélyek rejlenek a helyzetben. A krízis regionális természetű származása szerint de nem teljesen meglepő, hogy egy olyan ország, amely tíz éve vár arra, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megkezdjék, elveszíti politikai egyensúlyát. Macedónia az európai csatlakozás Velszi hercege lett már tíz éve, nem annyi ideje, mint a Velszi herceg, de már ők is tíz éve várnak arra, hogy rálépjenek a csatlakozás útjára. Üdvözöljük a antiaszterítási programot, de azt gondolom, hogy nem helyes, hogy teljesen új hely megközelítésbe terül, tegyük a macedóniai politikához való viszonyunkat. Helyeslem, hogy leültetjük a főszereplőket, de azt hiszem, hogy nem elegendő azt ígérni, hogy tárgyalni fogunk. A macedón kormánynak azonnal teljesen átlátható nyomonzást kell biztosítani a Kumanovói tragédia kapcsán, valamint a szélesebb körű politikai krízis kapcsán. Hogyha ezt nem tudják megtetni, akkor mondjanak le, is valaki más tegye ezt meg. Úgy gondoljuk, hogy sok építkezésre van szükség a macedóniai politikában, és ezt az építkezést már most el kell kezdeni. Uh... Thank you. Uh, do you accept, uh... Köszönöm, elfogadom egy kép... Szakalafa képviselőtől egy kékkártyás kérdést. Please. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégám, kedves képviselőtársam, arra szeretnék emlékeztetni, amit a FIROM, tehát a FIROM kormányával való találkozó után a nagykövet mondott. Azt mondta, hogy tájékoztattuk a miniszterelnöknek az aggájainkat, hiszen a kormány nem tett előrelépést, ami a hatalommal való visszaélés kérdését illeti. Mindez pedig azt mutatja, hogy a NATO elvekre fityet hánynak. Ezért az Európai Unióba sem léphet be ez az ország. Kedves kolléga, Görögország támogatja a FIROM, európai, vagy magyarul az MVJK európai perspektíváját, de ehhez persze megfelelő szomszédságban kell lenni. Nem gondolja-e, hogy elég abból, hogy olyan csatlakozási tárgyalásokat kezdjünk el, amelyek nem vezetnek sehova, és nem akarják harmonizálni a politikájukat. Kedves kollégák, mondja az elnök, 30 másodpercük van a kékkártyás kérdésre, és nem több. Parancsoljon, Meszerics úr. Köszönöm szépen az emlékeztetőt. Teljesen egyetértünk, ugyanakkor meg kell mondani, hogy csatlakozási tárgyalás jelenleg nem folyik Macedónia kapcsán, éppen azért, mert Görögország ezt megakadályozza. Uh, thank you on behalf of the group. Köszönöm szépen. Paten úr következik az EFTD nevében. A biztos úr nagyon jól leírta a helyzetet a Fajronban, az északi gyilkosságokat, erőszakot és a politikai válságot az egész országban. Nyilván tudják, hogy mennyire súlyos a helyzet de nem baj, mert azt mondja, hogy az EU jogi szakértőket küldenek oda, hogy a, rendszeres problémákat segítsenek megoldani. A bizottság meg van győződve arról, hogy a Fájron hamarosan újra visszatér a rendes mederbe, hogy jelöltként folytassa a folyamatot a csatlakozásig. És mellette szóltak a, a jelentésnek is. Teljesen mindegy, milyen korrupt, nem megfelelő az EU szempontjából az ország. A lényeg az, hogy új országot tud beterelni birodalmába. Hát sok sikert kívánunk a szakértőknek, tényleg komolyan szívből. Köszönöm szépen. Szerianopoulos képviselő következik, parancsoljon. Κίνδυνες εξελίξεις στη Φύρομ και την Nos, nem meglepő, hogy mi a helyzet a Fajronnal, Az USA, a NATO és az EU beavatkozásának köszönhető a kialakult helyzet. Etnikai, vallási viták, határmozgások, ha csak néhányat említsek a problémák közül, olyan eszközökké váltak az a gazdagság újrafelosztásának, amely főleg üzleti szempontokon alapul. Az orosz-amerikai monopóliumokkal ö, szembeni ö, érdekek érvényesülnek. Az ottani emberek viszont békét ö, szeretnének, ö, ugyanakkor szegénység és kézsákmányolás tapasztalható jellemző az intervenció. Köszönöm szépen. Uh, Mr. Köszönjük szépen, Alois Péter le volt miniszterelnök kapszót parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Először is szeretnék a biztos úrnak köszönetet mondani a nagyon egyértelmű állásfoglalásért volt Jugoszláv köztársaság Macedónia helyzetében. Mindannyian tudjuk, hogy milyen belső politikai válság uralkodik Macedóniában, és azt is tudjuk, hogy egyelőre vakvágányra futottak a csatlakozási tárgyalások. Reméljük, hogy Macedónia egyértelműen ki fogja majd nyilatkoztatni, hogy milyen irányba kíván haladni, hiszen ez fontos Macedónia szempontjából és az egész térség szempontjából. A macedóniai albánok szempontjából is fontos ez, hiszen hogyha a macedón parlament nem képes normálisan működni, akkor sohasem jön majd létre megfelelő politikai párbeszéd. Kukán kollégának szeretnék köszönetet mondani, illetve a biztos úrnak is, mert mindannyian arra törekednek, hogy megfelelő politikai kultúra alakuljon ki azokon a tárgyalásokon, amikor Macedóniával találkozunk. Remélem, hogy minél hamarabb újraindul a közös parlamenti ülések sorozata, és meg vagyok győződve arról, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy politikai stabilitást tudjunk biztosítani a régióban, illetve hogy a csatlakozni kívánó országokkal, jelenleg szomszédos országokkal megfelelő előrelépést tudjunk felmutatni. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Macedónia közeledni tudjon az Európai Unióhoz, és hogy ne alakulhasson ki egy újabb konfliktus góc a térségben. Ezek itt a politikai célkitűzések, ezek itt a politikai kihívások, amikkel szembe kell nézni. Itt vannak az etnikai kérdések, a biztonsági kérdések, Macedónia csatlakozása. Mindezekre ki kell majd térnie. Uh, fala. Köszönjük szépen. Elfogad egy kékkártyás kérdés Sziladinos képviselőtől. Lapiroti Sziladinos. Köszönöm, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο συνάδελφο. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. A kollégámnak szeretném elmondani, hogy Kastoriában születtem, és ott is nőttem fel, ami Görög-Macedónia része, és akkor engem mégis hogyan kell besorolni, kedves kolléga? Kérnénk a választ, miniszterelnök úr. Hogyha Macedóniában született, Görögországi Macedóniában született, akkor igazából nem is értem, hogy miért okoz problémát az, hogy ön hogyan alakítja ki az identitását, teljesen mindegy, hogy az ember hol született, a nemzeti identitását szabadon megvalhatja. Köszönöm, Fleckenstein képviselő két percben. Prezident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves elnök úr, alelnök úr, kedves kollégáim! Én is meg szeretném köszönni Weigel, Kukán és Hauit kollégának, valamint Hán biztosnak azt a munkát, amelyet végeztek, amelyel próbáltak felderíteni a helyzetet. Nehéz helyzet ez, nehéz feladat ez, és ebben az a kihívás rejlik, hogy újonnan elindi, új kezdetet találjunk meg, anélkül, hogy káoszba taszítanánk az országot. A hétvégén Skopjében jártam láttam, ahogy több tízezer ember tüntetett annak érdekében, hogy több demokráciát eh, vezessenek be, a médiumok és az igazságszolgáltatás szabadabb legyen, és határozottabban lépjenek fel a korrupció és a bűnözés ellen. Nem az volt az érdekes, hogy szociáldemokraták is felszólaltak itt, hanem sokkal fontosabb az volt, hogy nagyon sok civil szervezet is felszólalt és hogy különböző etnikai hátterű emberek jelen voltak, békés volt a tüntetés, azért, mert a tüntetők békés voltak, és mert a rendőrség is békésen viselkedett. Ez a hozzáállás jobban közelíti az országot az Európai Unióhoz, ezért ezt a hozzáállást kell támogatnunk. Együttérzésünkről biztosítjuk a családokat és a barátokat, az áldozatok, a gomonovai áldozatok családját és barátait de biztos vagyok bennem, hogy nem egy etnikai konfliktus tanúi voltunk, hanem egyszerű bűncselekménye tanúi voltunk. Éppen ezért fontos, hogy úgy fogalmazzunk, hogy nehogy etnikai jelleget ölcsön szavaink által a drámai esemény. Ne csapjuk be magunkat, az Európai Unió egyetlen kormányfője egy kivétellel talán egyetlen kormányfő sem élné túl, hogyha róla és a saját kormányának munkájáról ilyen mennyiségű információ kikerülne nyilvánosság elé, mint ahogy ez történt Macedóniában az elmúlt napokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Az ECR nevében pedig Nikolaj Barekov, tessék parancsoljon. Mint a bolgár köztársaság tagja, aggasztanak azok a kísérletek, amelyek erre a régióra irányulnak. Félek, hogy politikai ö, csapdába kerül ez a régió nem tudom, hogy mi a helyzet a Dimitrov országokkal, abszurd ez a feltételezés. Gyakorlatilag csak negatívak a következmények az egész régióra. Az egyetlen út a kisebbségek jogainak biztosítása. Pedig a bolgár kisebbségek jogait nem tartják tiszteletbe szemben a többi kisebbséggel. Minden együttérzésünk az elhunytakkal szemben, de több száz ezer bolgát fenyegetnek olyan, egy olyan országban, amely az Európai Unióhoz akar csatlakozni. Köszönöm szépen. Elnézést, Epidideios úrtól elfogad egy kék kártyát? Igen. Nagyon köszönöm, hogy elfogadja a kérdésemet. Ön politikai érdekekről beszél, hogy fire, a firemot ilyen ö, helyzetbe tartsák. De hát a kopenhágai kritériumoknak nem felelnek meg, és egyáltalán nem haladnak abba az irányba, amelyre kellene. Vagy más a vélemény erről? Talán meg tudná ezt magyarázni nekem? Köszönöm a kérdését. Macedónia Európai Unió tárgyalásokra gondoltam. Én bolgár állampolgár vagyok, európai képviselő, de családom háromnegyed része Macedóniában született, legyen az bármelyik része Macedóniának. Ennek az országnak szerintem egységesnek kellene lenni. Úgy gondolom, és azt mondom, hogy Macedóniának minden kisebbség jogait tiszteletbe kell tartani, a bolgárokét is. Rados képviselő, parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, fontos megjegyeznünk, hogy a kumanovi uh, tragikus eseményeket követően nem voltak etnikai konfliktusok. Fontos megjegyezni azt is, hogy igen, kemény volt a politikai helyzet, de összecsapásokra nem került sor. Úgyhogy ez azt bizonyítja, hogy Macedónia érett ország, és ki tud keveredni a válságból. A hatóságokat kell csak hibáztatni. Tehát az európai perspektíva Macedónia számára még messzebbre tolódott, mint tíz évvel ezelőtt. Ezért kérem, hogy tegyék lehetővé Macedónia számára, hogy elképzelhesse európai jövőjét. Köszönet a kollégáknak, mindenkinek, aki segít ebben. Köszönöm. Most pedig Ulrike Lunacek, az Európai Parlament alelnöke és képviselő kapszót. Köszönöm szépen, alelnök úr! Biztos úr, hölgyeim és uraim! Úgy gondolom, hogy mindenkit sokkolt, ami történt Kumanovóban, ahol megölték az albánokat. A helyzet nagyon érzékeny. Olyan, mintha ismét felütötte volna a múlt szelleme, a fejét előjött volna a palaszkból. És ki kell vizsgálni, hogy esetleg maga a kormány vagy az orosz agitátorok váltották, váltották volna ki a, az eseményeket. És valóban a kormánynak le kell mondani, ezt nem tudja kideríteni. A kumanovói támadás nem egy iszlamista támadás volt, hanem terrorista bűnözők támadása volt, és ez nem egy etnikai konfliktus, ezt ki kell hangsúlyozni. És nagyon örülök, hogy múlt örültem, hogy múlt vasárnap az albánok és a macedónok Skopjéban békésen, közösen tüntettek, közösen tartották fel az ászlóikat, és ez ez az út, amilyen irányba kell menni. És felszólítom az Európai Néppártot, hogy védje meg azon politikusokat, akik eltávolodtak a jogállamiságtól és a, a jogállamisági meggyőződésektől. Lóna csak azt mondja, elfogad egy kék kártyás kérdés Kárszki képviselőtől. Kárszki képviselő parancsoljon önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Lunacek asszonyhoz szeretném intézni ezt a kérdést valóban. Egy európai országból jön jönő, amely messze van bár a Balkántól, de mégis viszonylag közel. Kérdezem, hogy hogyan látja az ország nev- megnevezésének kérdését. Nagyon nehéz lehet egy olyan országban élni, ahol még azt sem tudhatja az állampolgár, hogy hogyan is hívnák az országot. Ön hogy gondolkozik erről, Lónácsek asszony? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mondja az elnök, parancsoljam. Köszönöm szépen, Karski úr, ezt a kérdést, hiszen így lehetőségem van arra, hogy erről a részről beszéljek, amelyet az első percemben nem említhettem. Nyomatékkal támogatok mindenkit, a, illetve kérek mindenkit, hogy a Szíriza kormányra hason oda. Egyébként a Szíriza kormányjal a frakcióm sok szempontból szimpatizál, um, hiszen a, a takarékossági politika ellen lép fel. Úgy gondolom, hogy a Szíriza kormány egy új lendületet adhatna az Európai Uniós tárgyalásoknak, és um, felsz megszüntethetné az akadályokat a macedon tárgyalás útjából. Köszönöm szépen, Ignáció Korráó egy percben kapsz tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Látjuk, hogy körvonalaznak itt a, az ellentmondások, és nagyon nehéz a két vélemény között mediálni, hiszen a politikai vita nagyon súlyosé vált. Macedóniában az emberek utcára vonulnak, tüntetnek, és úgy gondolom, hogy ez részint annak a tíz évnek vagy több időnek tudható be, amíg Macedónia várakozott az Európai Unióhoz való csatlakozás előszobájában, nem sikerült előrelépéseket tenni az jogállamiság irányába. Mi több most, mint a visszafordultak volna. Azonban itt az Európai Parlamentben meg kellene kérdeznünk, hogy az Európai Parlamentnek van-e mindebben felelőssége. És hogy bizonyos államoknak nincs egy különös jelentősége. Lunacek asszony felszólításával értek egyet, melyet a görög kormányhoz intézett, hogy tegyen jelentős lépéseket a névvita megoldásában. Tante grazie. De... Köszönöm szépen, most pedig Sziladinos képviselő kapszul. Köszönöm szépen. 2012. decemberében a tanács egyhangulag azt a döntést hozta, hogy Macedóniának el kell indítania a megfelelő reformokat, annak érdekében, hogy elindulhassanak a csatlakozási tárgyalások, és hogy az ENSZ segítségével a név problémáját is meg kell oldania. Nem arról van szó, hogy Görögországnak fel kell adnia a 2000 éves történelmét, de meg kell valahogy oldanunk a macedóniai helyzetet. Azt szeretném megkérdezni itt a képviselőtársaimtól, hogy valóban ennyire fontos-e a név kérdése. A fájromnak vannak ugye komoly problémái Görögországgal, Bulgáriával, ennek mindannyian ismerjük a történelmi okait, valamint Albániával is, tehát három szomszédjával is nagyon komoly konfliktusai vannak. Ezt azért figyelembe kell vennünk. Jártam a helyszínen, szerintem mindenkinek el kellene mennie, és meg kellene kérdeznie a macedón vezetőket és a macedón embereket, hogy ők hogyan vélekednek erről a kérdésről, és jobban körül kellene járnunk azt a kérdést is, hogy Görögország miért nem tud túllépni ezen a kérdésen, és miért akadályozza meg Macedónia közeledését. Köszönöm szépen. Elfogad egy kékkártyás kérdést? Igen? President, uh, colleague, thank you very much for accepting. Ausztrevicius képviselő kérdezzen. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadta a kékkártyás kérdés. Szerintem nem filozófiai, nem retorikai kérdés kellene, hogy legyen az, hogy hogy fogjuk elnevezni Macedónia volt jugoszláv köztársaságot. Egyébként vannak olyan országok, amelyek elismerik Macedóniát, és azt a nevet használják, hogy Macedónia. Tehát valóban tegyük fel a kérdést, miről van szó, a névről van szó, a regionális együttműködésről van szó, a gyakorlati kérdésekről van szó, és ezeket kétoldalú vagy többoldalú módon kell megoldani. Azt szeretném megkérdezni, hogy melyek azok a gyakorlati lépések, amelyeket Görögország indított el annak érdekében, hogy bevonja a regionális együttműködésbe Macedóniát, és hogy segítsen Macedóniának, hogy elindítsa azokat a reformokat, amelyekre égető szüksége van. Köszönöm. Köszönöm. Szinedinosz kolléga, kérem, hogy válaszoljon a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy Macedóniának nem szabadna ellenségesen fordulnia a szomszédos országaihoz, Bulgáriához, Albániához és Görögországhoz is nem szabadna területi követelésekkel előhozakodnia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Preda képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Két hónappal ezelőtt szintén Macedóniáról vitáztunk ugyanebben a házban, és akkor az előre haladási jelentés volt a konkrét téma. Hát nem is tudom, hogy nevezhetjük ezt előrehaladási jelentésnek, én ezt inkább stagnálási jelentésnek nevezném, mert előrehaladásról nem nagyon tudunk beszámolni, ami igen sajnálatos, de ez a helyzet. A politikai válság nem változott. mi is itt az óriási probléma Macedóniában? Az, hogy a kompromisszum kötés kultúrája hiányzik, a párbeszéd kultúrája hiányzik. Mint ahogy a többi kolléga elmondta, én is nagyon örülök annak, hogy létrejött egy trojka az Európai Parlament részéről, és ők megpróbálják valahogy feloldani ezeket a kérdéseket, Kukán és Jóit kollégák, de emellett itt van a szocialisták stratégiája is, és nem hinném, hogy meg lehetne kérdőjelezni bármilyen legitim kormány munkáját. Nagyon örülök annak, hogy Lunacek asszony például ennyire érdekli, hogy milyen kapcsolatok fűzik a PPE-t a jogállamiság fogalomköréhez, és hát remélem, hogy a szocialista miniszterelnökök ugyan ennyire ragaszkodnak majd a jogállamisághoz hogy nézzék meg, hogy mi történik Romániában. Gondolom, hogy hallottak az elítélt miniszterekről. Hát úgy gondolom, hogy nem lehet ilyen eszközöket felhasználni annak érdekében, hogy demokratikus intézményeket romboljanak le és a szocialistákkal, a liberálisokkal és a zöldekkel ellentétben én úgy gondolom, hogy igenis van és veszélyes etnikai dimenziója van ennek a problémának a liberalisták, a liberálisok és a zöldek folyamatosan azt mondják, hogy nem etnikai kérdésről van szó, de igen, etnikai kérdésről van szó. Köszönöm szépen. Luna csak asszonytól elfogad egy kékkártyás kérdést. Luna csak take a floor, please. Thank you. Mr. Preda, once, I mean, the one thing as green... Köszönöm. Azt szeretném elmondani, hogy a szociáldemokraták és a néppárt uh, irányában megfogalmaztunk ugyan kritikákat, de a saját politikánkat is képesek vagyunk felülvizsgálni, ha kell, úgyhogy ne izguljanak tegnap ugye az Orbán miniszterelnökkel lefolytatott vitában felvetettünk bizonyos demokráciával kapcsolatos kérdéseket, de ez most itt egy másik vita. Úgy gondolom, hogy nem kellene olyan kérdéseket összehozni, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz szorosan. Köszönöm, mondja az elnök, várjuk a választ. Köszönöm. Nem arról van szó, hogy én át akarom alakítani ezt a vitát. Az alapvető vita arról szól, hogy egy országban, amely nagyon fontos számunkra, nagyon komoly válság uralkodik. Én ezt a politikai válságot szeretném megszüntetni, de nem úgy, hogy bűnbakot keresünk, és újra mutogatunk valakire. És úgy látom, hogy a zöldek egyáltalán nem partnerek egy ilyen megközelítésben. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Elfogadja a következő kék kártyát Dombavski úrtól. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, не разбирате ли, че тук... Кедваш колега, не мерти? Itt nem a néppárt és a zöldek, vagy valamilyen más frakció közötti konfliktusról van szó. Itt egy Balkánország területi épségéről van szó. Akik ott élnek, nagyon jól tudják, hogy miről van szó. Egy etnikumok közötti konfliktusról, ami nagyon vála, veszélyes. Emberi jogokról, korrupcióról van szó, és semmi köze a jobb és baloldali pozíciókhoz és véleményekhez. Elnök, Preda úr, parancsoljon! tökéletesen egyetértek, Macedóniára kell koncentrálni. Másrészt viszont sose szabad elfeledkezni arról a tényről, hogy rosszat is tehetünk, hogyha a Balkán különböző országaiban olyan megoldásokat támogatunk, amelyek csak improvizált jellegűek. És erre sajnos a közelmúltban nagyon sok példával jellemezhető. Köszönöm. Köszönöm szépen ügyrendi kérdés fontos szúr részéről. Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy hiszem, hogy a kék kártya ö, gyakorlatilag nem megfelelően került felhasználásra. Nem hallottam kérdéseket, csak politikai eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szergej Stanisev képviselő következik másfél percben, parancsoljon. Micro, please. Mikrofont legyen kedves bekapcsolni. Most működik? kérdezi a képviselő úr. Igen, jó, tökéletes. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Voltak olyan idők, amikor Macedónia úttörője volt a Nyugat-Balkánon az EU csatlakozásnak. Ma azonban rendkívül mély a politikai válság ott, és tudatában kell lennünk annak, hogy itt nem csak egy pillanatnyi helyzetről van szó, hanem alapvető kérdésekről, amelyek az európai elképzelésekben tükröződnek. Fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy hogyan is jutottunk idáig. És az Európai Unió hogy tudta ennyire alábecsülni azt, ami a Macedón köztársaságban már jó ideje zajlik? A kormány autoriter ö, módon ö, ö, uralkodik ö, minden területen az országban, a médiákon is, és ez nagyon komoly probléma. A szkopjai civil megmozduláson jelen voltam. Nem azért voltam ott, hogy most bárkit is kioktassak, hanem azért, hogy meghallgassam az embereket. Különböző etnikai, eredetű, politikai hovatartozású emberekkel találkoztam, civil szervezetek képviselőivel, médiák képviselőivel, és együtt demokratikus értékek mellett álltak ki. Az egyik hozzászóló, aki a fiatalok, diákok mozgalmát képviselte, azt mondta, hogy nem a hatalomról van itt szó, hanem arról, hogy az állam hogyan fog működni, és nem szabad ezt megismételni. Ez az, amit figyelembe kell vennünk, amikor a macedóniai helyzethez hozzáállunk, ugyanis a válság rendkívül mély, és az EU-nak nagy a felelőssége. Köszönöm szépen! Hughes képviselő következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollega, a bulgár liberális párt vezetője az év elején írt egy levelet az összes liberális párt vezetőjének Bulgáriában, és azt mondta, hogy az EU-nak a Balkán minden országá felé nyitottnak kellene lennie. Ezekkel proaktív politikát folytatunk, amely a Balkán országok területi épségét is tiszteletbe teszi. Nem szabad elfeledkeznünk a válságról Macedóniában, mert Macedónia elindult az európai értékek útján. Jó példát kell mutatnunk ebben a témában. Bulgária a totalitárius ö, rendszerből ö, a demokrácia ö, felé változtatta rendszerét. Remélem, hogy így lesz ott is. Köszönöm. No. Köszönöm szépen Gianluca Bonanno, egy percben. Köszönöm szépen. Nézzenek körbe az ülésteremben. Hányan vagyunk itt? 250 millió eurót fizetünk ki Macedóniának. Európában kiszórjuk a pénzt, ami pedig Firomat illeti, nem, úgy hívják nem Macedóniának, Firomot, Firomnak hívják, itt eh, nagyon érdekesen jelenítik meg a különböző érdekeket, például az USA érdekeit. Az USA bizony hátterében áll különböző érdekeknek, megakadályozzák, hogy a gázvezetéket a Firomon keresztül végig vigyék. Az oroszok ellen játszanak a Firomi belpolitikában. Nem gondolják, hogy az amerikaiak pontosan nagyon csinálják a Firomban, mint amit bárhol máshol a világban fizetik, finanszírozzák a csoportokat azért, hogy botrányt csináljanak, és azért, hogy megbontsák a rendet. Naivak vagyunk, teljesen naivak vagyunk. Köszönöm Honoré köszönöm képviselőtársam. Most pedig Andrej Kovácsev kvesztornak adom meg a szót. Elnézést, tévedtem. Honoré Bonanno elfogad egy kékkártyás kérdést? Kapcsics úr, tessék, öné szó. Parancsoljon. Azt kérdezem Bonannó képviselőtársamtól, egyrészt köszönöm, hogy elfogadta a kérdésemet. Nem ülhetek itt anélkül, hogy reagáljak. Reggel kilenckor jöttem ide, és azóta itt ülök. Az önelnöke Salvini ide jött a migrációhoz akart hozzászólni, és az első dolog, amit mondott, az az volt, hogy üres az ülésterem, fontos kérdésről van szó, miért nincs itt semmi. Majd amikor szépen befejezte, Salviniról, az északi lőgő elnökéről van szó, szépen elment. Szóval képmutató ön is, meg az ön elnöke is. Köszönjük szépen ezt a kérdést, most pedig van még egy kék kártyás kérdés. Polcsak úr kék kártyáját is elfogadja? Tessék, parancsoljon, Polcsak úr, parancsoljon. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy elfogadta a kékkártyás kérdésemet. Kérdésem rövid és egyszerű. Mindig itt ül a plenáris teremben, képviselőtársam? But, please. Bien, lei dovrebbe eh, prima istruirsi. Én Olaszországban um, polgármester is vagyok, 25 éve, 21 éven keresztül vás, választottak meg a választóim. Úgyhogy nem kell önnek itt elszámolás, nem tartozom önnek elszámolással. Azt gondolom, hogy um, ez a 750 képviselő sokkal jobban is dolgozhatna, de én a nép hangját szólaltatom meg. Néha persze durván szólok, de valóban nem vagyunk olyan képmutatók, mint önök közül nagyon sokan. Egész egyszerűen fittyet hánynak az európai népre, és ez elfogadhatatlan, remélem világosan fogalmaztam. Köszönjük szépen Honoré Vole, köszönjük szépen képviselőtársunk, biztos vagyok bennem, hogy most pedig Andrei Kovácsev, aki kvestor kap szót. Prezident, политическият елит в Македония трябва да положи максимални Köszönöm a szót. Macedónia politikai válságát mindenképpen meg kell akadályoznunk, mindenképpen javítanunk kell a helyzetet, mert ez a konfliktus nem csak Macedóniát érinti, hanem kigyűrűzik az egész régióra, sőt egész, Európa, egész Európára is. Nagyon sajnálatos, hogy a jelenlegi kormányzat nem, hogy nem közelíti Macedóniát Európához, hanem szándékosan el is távolítja. Semmit nem látunk Macedónia részéről, semmi közeledést nem látunk, nem javul a demokrácia, nem javítják a helyzetet a szomszédos országokkal, sőt, még romlott is a helyzet olyannyira elfajult a helyzet, hogy agresszív módon viszonyulnak a szomszédaikhoz, sőt, történelmi tényeket hamisítottak meg, így elég nehéz lesz megfelelően demokratikus Macedóniát kialakítani, ahol a sajtószabadság érvényesül, és a kisebbségek jogait is betartják. Úgy látom, hogy a helyzet eléggé bizarr, a miniszterektől nagyon különböző megoldásokat hallunk. Elhangzott például olyasmi is, hogy Macedóniát fel kellene osztani a szomszédos országok között, csak hogy a macedón polgároknak mégiscsak joguk van ahhoz, hogy legyen egy országuk, és ne osszák fel őket részekre. Köszönöm szépen. Tinoszani képviselőtől elfogad egy kékkártyás kérdést? Szanyi Tibortól elfogad egy kékkártyás kérdést?

разбира се уважаеми господин колега че отговорността Köszönöm, kedves kollégám! Ami a felelősséget illeti, valóban két irányba kellene megvalósulnia a felelősségvállalásnak, és a szolidaritásnak is. De amióta Macedónia független országá vált, és itt ugye 25 évről beszélünk, Azóta Macedóniának is kellett volna erőfeszítést tennie arra, hogy jó kapcsolatot ápoljon a szomszédos országaival, és hogy úgy jár el, hogy megpróbál békésen megélni ebben a régióban. De úgy tűnik, hogy Macedónia olyan identitásra vágyakozik, aminek semmilyen történelmi gyökere nincsen, amit nem támasztanak alá tények, tehát ez nyilván konfliktusokhoz vezet a múltat nem lehet manipulálni, mert aki a múltat manipulálja, az a jövőt rontja el. Ez a véleményem. Deputy Tonino Pikula, one minute. Köszönöm szépen, Pikula képviselő egy percre kap szót. Köszönöm. Macedónia kisország, hogyha csak földrajzi szempontból nézzük, de azért oda kell figyelnünk erre a régióra, mert itt nagyon sok minden történik hogyha megnézzük először is a név problémát Görögországgal, akkor ez csak egy probléma, vannak más problémák is, amikről nem is beszélünk. Itt van a terrorizmus, a korrupció, a polgárok megfigyelése. Az, hogy nem tudnak különbséget tenni a párt érdekek és a társadalom érdekei között. Ezeket a problémákat nem lehet politikai párbeszéd nélkül megoldani, már pedig Macedóniában nem létezik politikai párbeszéd. Ez a valóság. úgy tűnik, hogy egyáltalán nem tudjuk előmozdítani a tárgyalásokat, és ami pedig a felelősséget illeti, mindenkinek meg kell találnia a saját felelősségi szintjét, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy újrainduljanak a tárgyalások, és segítsük Macedóniát. Köszönöm szépen. Anna Zaborska. Anna Zaborska asszony következik, kettő percen parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, biztos úr! Tíz éve vár Macedónia a tárgyalásokra, a csatlakozási tárgyalásokra. A tavalyi választásokat követően az Európai Unió is felelős a probléma elmérgesedéséért. A választások során semmiféle problémát nem találtak, de az EU képviselők megjegyzéseit egyoldalúan használták fel, nevezetesen, hogy ne tartsák tiszteletbe a választások eredményeit. Például a holland nagykövet azt mondta, hogy a választási kampány során az volt a probléma, hogy a párt és állami tevékenységüket az emberek nem választották szét. Attól tartok, hogy ezen az alapon a fele tagállamban meg lehetne kérdőjelezni a választások jogosságát és érvényességét. Óriási volt a macedón válság, de továbbra is demokrácia, továbbra is az európai közösséghez tartozik. Kezdjenek tehát tárgyalásokat Macedóniával, nyílt végű tárgyalásokat. És a görögöktől azt kérem, hogy a fiatal köztársaságot tartsák tiszteletbe, hiszen a Balkán stabilitása mindenkinek az érdeke. Köszönöm szépen. Plenkovics képviselő következik, egy percben parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves biztos úr, nagyon köszönöm a bevezetőjét. Szeretném én is támogatásomra biztosítani Macedóniát. Szomszédos országok vagyunk, hiszen én a horvát köztársaság ö, ö, állampolgára vagyok. Ö, nagyjából ugyanazon az úton járunk, mint Macedónia. És szomorúan látom, hogy Macedónia, amely 2000-ben írta alá a társulási egyezményt, 15 évvel később még nem tagja az EU-nak. Azt hiszem, hogy ez is hozzájárult azon szomorú eseményekhez, amelyeket néhány héttel ezelőtt megtapasztaltunk. Szerintem nem kellene bolykottálniuk a, a parlamenti munkát, a kormánynak politikai felelősséget kell vállalni a rossz dolgokért, és azt gondolom, hogy Han biztos úrral és mindannyiunkkal együtt meg kell próbálnunk segíteni ennek az országnak, hogy további támadások ne legyenek a kumanovóihoz hasonlóan, és hogy nagyon fontos mindez Macedónia jövőjét illetően. Köszönöm szépen. Cver képviselő következik, egy percben parancsoljon. Država, ki se je zadnje desetletje tako uspešno razvijala, je... Köszönöm a szót Tulajdonképpen egy évtizede jó fejlődés tanúi vagyunk eh, Macedóniában, de most válságnak vagyunk tanúi. Ennek két oka van. Először is politikai jellegű, aztán a szocialisták a kormányt vádolják, lehallgatásokkal és egyéb tevékenységekkel. Tapasztaltunk már hasonló dolgokat Bulgáriában és Szlovéniában is. ezek a terrorista tevékenységek még etnikumok közötti konfliktuson is vezethetnének. Bár voltak már erre megoldások, ugyanakkor mindig is az volt a kérés, hogy a lehet minél előbb integrálódhassanak az Európai Unióhoz. Ha erre hamarabb sor kerülhetett volna, a helyzet is stabiliz lett volna. Nem szeretném, hogyha az eltérő érdekek áldozatává válna Macedónia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Spiráki képviselő felkezik másfél percen parancsoljon. Köszönöm szépen a firom az a tény, hogy a Macedon volt Jugoszláv köztársaságban nincsen stabilitás, arra is utal, hogy a demokráciával is probléma van. A firomban sem a jogot, sem a kisebbséget nem tisztelik, ám az ellenzék nem végez jó tevékenységet, és Guarski hallottuk, hogy többen elkísérték a miniszterelnököt, és külföldi intervencióról beszélnek az országokba, ban, illetve felborzolt a kedélyeket a telefon lehallgatási botrány. Kijelenthetjük, hogy sem az albánok, sem a romák jogát nem tartják tiszteletben, és lábbal tiporják a sajtószabadságot. Úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk a tagjelölt országokkal, és segítenünk kell abban, hogy megszűnjön a feszültség, de valóban úgy gondolják, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdésének, a Fírommal való tárgyalások megkezdésének egyetlen oka Görögországgal való névvita. Valóban egy ilyen ország előtt akarjuk megnyitni az Európai Uniós csatlakozás esélyét, melyben lábbal tiporják a jogokat. Köszönöm szépen! Most pedig Petir asszony kap szót, másfél percben foglalja el a helyét. Kérem. Köszönöm szépen! mély együttérzésemről szeretném biztosítani azon uh, macedón rendőrök családjait, akiket brutálisan gyilkoltak meg a kumanovói barbár támadás során. Remélem, hogy az elkövetőket megtalálják és megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítanak, hogy az ilyen események elkerülhetőek legyenek a jövőben. Hogyha engedték volna, hogy Macedónia belépjen a NATO-ban, akkor ilyen szerencsétlen események nem történtek volna meg. Nagyon szomorú látnom, hogy ez a helyzet nem segített abban, hogy a macedón ellenzék visszatérjen a parlamentbe, holott a parlament az a hely, ahol a politikai vitákat meg kell vitatni, végig kell tárgyalni. Kifelelős a drámai helyzetért az igazi elkövetők az EU-ban, vannak, főleg a tanácsülés uraiban. Teljesen mindegy, hogy az előbb Európai Parlament milyen módos, milyen állásfoglalásokat fogadott el, milyen véleményt foglalt el, a tanács nem nyitja meg a tárgyalások előtt az utat. Hogyha megindult volna a tárgyalások sora, akkor nem történhetett volna meg mindez, ami megtörtént, és nem támadták volna meg a Macedon köztársaság függetlenségét. Macedónia minden feltételnek megfelel, és épp azzal kell megjutalmazni, hogy a csatlakozási tárgyalásokat eh, útjára indítsuk. A tárgyalások során a név vitát, a bilaterális vitát meg kell oldani. Nagyon fontos Macedónia stabilitás, az egész régió és az Európai Unió stabilitása számára. Most pedig eljött a spontán felszólalások körem. Kricosz képviselő kap szót, parancsoljon. Köszönöm a szót. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió akkor tud megfelelően együttműködni a Macedón köztársasággal, akkor Macedóniának demokratikussá kell tennie egyelőre autoriter módon működő kormányzatát. Ez az alapfeltétele annak, hogy meg tudjuk kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Ezen kívül az albán kisebbség jogait is tiszteletben kell tartaniuk az országban. Aztán itt van a név kérdése. Én úgy gondolom, hogy egy őszinte kompromisszumra kell törekedni, ami Skopjénak és Aténnak egyaránt megfelelő. Szeretnék mindazokhoz szólni, akik Skopjéban bármilyen hatalmi pozíciót töltenek be, hogy ezt a három kérdést minél hamarabb rendezzék. Tomásics képviselőasszonynak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. A jelenlegi helyzet Macedóniában valóban aggasztó. Egyáltalán nem stabil a kormány, Rég nem volt ennyire rossz az etnikai helyzet, nincsen jogállamiság, és ilyen feltételek mellett lehetetlen a gazdaságot fejleszteni. Az emberek közötti gyűlölet már az utcákra is eljutott. Ez kétségbe vonja Macedónia euróatlanti ambícióit. Nem hiszem, hogy bármilyen optimizmusra okot adna ez a helyzet. Hogyha nem teszünk semmit Macedónia érdekében, akkor egyszerűen eltűnnek a szakadékban. Mindenképpen segítenünk kell Macedóniát. Meg kell akadályoznunk, hogy a titkos szolgálat visszaéljen az emberek jogaival, hiszen hogyha hagyjuk, hogy ezeket a titkosszolgálati módszereket alkalmazzák, akkor a biztonsági helyzet még rosszabb lesz Macedóniában. Úgyhogy vagy megvárjuk, hogy még nagyobb probléma legyen, vagy most fellépünk. <coughs> I'm sorry. Благодаря, господин председател уважаеми колеги проблемът в македония. kedves kollégák! macedónia problémája nem macedón probléma hanem az egész balkánt érintő probléma és az európai uniót is érintő probléma. Macedónia több éven keresztül teljesen elszigetelt helyzetben élt, és ez is az oka a jelenlegi válságos helyzetnek. Meg kell oldanunk először is a bilaterális problémákat, mert különben nem lehet megkezdeni az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat. Tehát először is Macedóniának a kétoldalú problémáival kell megbirkóznia. Vannak viszont olyan problémák, amelyeket akkor is meg lehet oldani, amikor Macedónia már folytatja a tárgyalásokat az Európai Unióval, vagy amikor már tagja az Európai Uniónak, de tény, hogy vannak olyan problémák, amelyeket még a csatlakozás előtt meg kell oldani. De nem lehet így magára hagyni Macedóniát kelet és nyugat között. A radikalizációt meg kell akadályoznunk, ezért mi liberálisok ülést fogunk szervezni szeptemberben, annak érdekében, hogy új stratégiát tudjunk kidolgozni erre a régióra nézve. Kriszogonosz képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon sok képviselő utalt a név problematikájára, illetve a különbségre Görögországhoz képest. Engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy a görög kormányok egymás után hajlandónak bizonyultak a kompromisszumra. Ezt elmondták. A probléma a másik oldalon van. Preda úr is erre utalt a néppárt képviseletében. Tehát hiányzik ez a kompromisszum készség kormány részéről, amely így, más szóval, például a területi követelésekkel ö, állnak elő, és ezt a név kérdés mögé ö, rejtik el. A jelenlegi problémákról akarja elterelni az emberek figyelmét ezzel. A probléma tehát itt van, nem Görögország oldalán. Köszönöm szépen. Rosszagonosz úr, Máriusz úrtól elfogad kékkártyás kérdést? Parancsoljon. Elnézést, elnök úr, nem kék kártyát mutattam fel, csak a következő ügyrendi kérdést szerettem volna elmondani. Nagyon sok kékkártyás kérdés volt. Itt ültünk és vártunk a spontán felszállásokra. Én voltam az elsők egyike, aki szót kért, úgyhogy szerintem ez nem helyes. Úgyhogy a javaslatom a következő. Ne lehessen kék kártyát kapni, mert különben kétszer fognak hozzászólni az emberek, mert hát, akkor ők ne kapjanak lehetőséget a, a spontán felszállások során, és vice versa. Köszönöm szépen. Igor Szoltas úr következik, parancsoljon. Köszönöm a szót. Elnök úr, köszönöm a szót. Kedves kollégák, Macedónia nagyon nehéz helyzetben van jelenleg és hogyha néhány hónappal ezelőtt Macedóniáról beszéltünk, illetve arról, hogy mi a helyzet az euró-atlanti integrációval, most már azt kell mondanunk, hogy a béke csak nagyon-nagyon gyenge lábakon áll. Majd meglátjuk idővel, hogy a külső tényezők milyen szerepet játszanak a geostratégiai helyzetét, illetően Macedóniának. Egy dolog egyértelművé vált. Macedónia puskaporos hordóvá vált. Ezért nagyon fontos, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk mi is, és mások is. Nagyon remélem, hogy sikerrel járnak. Köszönöm szépen. Elfogadja Soltész úr a kékkártyás kérdést? Igen, igen. Pajet miniszter úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. Évekkel ezelőtt Macedónia olyan nyugat-balkán ország volt, amely közelített az EU-hoz és a NATO-hoz. De mégsem indultak meg a csatlakozási tárgyalások. Egyszerűen most már nincs szufla többé az országban, amiatt, amit az EU csinál mindaz a negatív jelzés, amit Macedónia kapott, ön szerint befolyásolta a fejleményeket az országban? Parancsoljon, Soltesz úr, válaszoljon. Köszönöm a kérdését. Úgy gondolom, hogy teljesen jogos a kérdés, annak alapján, amiket hallottunk már a mostani vitában. A Macedónia és az Európai Unió közötti problémás kapcsolat már régre nyúlik vissza. El kell mondani azt is, hogy Macedónia olyan térségben található, ahol a béke és a stabilitás eléggé gyenge lábakon áll. Mindenképpen bizonyos tevékenységeket időben kell ö, beindítani, hogy figyelembe vegyük azokat a lehetőségeket, amelyeket tapasztaltunk a közelmúltban Macedóniával. Köszönöm. Jó. Köszönöm. Tájékoztatni szeretném képviselőtársaimat, hogy a CatchDI, a spontán felszólalások körében olyan képviselőknek adom meg a szót, akik a rendes vitában nem kaptak szót, és nem tettek fel kártyás kérdésem. Most pedig megadom a biztosnak a szót, hogy a főképviselő asszony nevében válaszoljon az itt elhangzottakra. Please. Micro. I haven't spoken already. I came in here. Én idejöttem a vitára, nem szólaltam fel, és roppant frusztrálónak tartom, hogy görög barátaimnak egy vagy több kékkártyás kérdést is engedélyez, de nekem se kékkártyás kérdést nem engedélyez, sem a spontán felszólalások körében. Azt kell, hogy mondjam, hogy így nem lehet védtenni, részt venni a vitában. Épp úgy, mint a kollégám, jó hiszemmel jöttem ide, meg szeretném hallgatni a vitát, feltettem a kezemet a spontán felszólalások körében, és úgy gondolom, hogy az ön által felvetett feltételeknek mind megfelelek, nem értem, miért nem adott nekem szót. Mi történik itt? Köszönöm szépen, képviselőtársam. E, jeżeli e, e, láthatta, hogy minden frakció képviselő, képviseletében egy-egy képviselőnek megadtam a szót. Hogyha van olyan képviselő, aki nem elégedett az ülésvezetés módszerével, vagy a helyzettel, hát ezt nagyon sajnálom. Remélem, hogy legközelebb jobban fogom tudni vezetni a vitát, illetve mindenkinek elégedettségére szolgálok. Biztos úr, parancsoljon! Panie pośle, myśmy zamknęli już Képviselőtársam, a vitát lezártuk, és most megadom a biztosnak a szót, biztos úr. Micro, please. Miért? Az előző felszólalóknak megadta a szót, nekem miért nem? Miért nem élhetek a felszólalás jogával, kérdem én? Επιτέλους σεβαστείτε με 93 χρονών κίνα από το πρωί. Tartsanak tiszteletben. 93 éves vagyok, és ma reggel óta részt veszek a vitában. Bardzo pana szanuję osobiście. E, Uram, nagyon tisztelem önt, de egész egyszerűen szorítanak a körülmények, megadtam a szót a biztosnak, Roppant nagy késésbe vagyunk, nagyon sajnálom, hogy ön így éli meg azt, hogy a szabályokat betartjuk. Nem adja meg nekem a szót. Egész egyszerűen nem adott nekem szót, nem magyarázhattam meg a véleményemet. Nie, e, panie pośle, no, e, mamy pewne procedury. E, Uram, Eljárás jogi szabályok vonatkoznak ránk, az én feladatom pedig abban áll, hogy ezeket betartsam és betartassam, és kérem öntől is, hogy tartsa ezt be. Hát épp ezt mondom. Egész egyszerűen fityet hány a szabályokra, és kérdezem, hogy miért, miért nem ad nekem szót. I'm very sorry, I'm very sorry, uh, Mr. Commissioner. Nagyon sajnálom, biztos úr, ön szó tehát. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr politikai kezdeményezésünket, melyet a bizottság és az Európai Parlament ragadott meg. Ez a politikai kezdeményezés halad a saját útján. Nagyon fontos, hogy egy konstruktív megközelítést biztosítsunk minden fél részéről és minden fél részére, azért, hogy ez a kezdeményezés megfelelő elérje a célját. Ezt nagyon fontosnak tartom. President Federica Mogherini and Commissioner Hahn will... Hán biztos és Frederik, Federica Mogherini alelnök asszony, főképviselő asszony szorosan uh, nyomon követi az eseményeket és a továbbiakban tájékoztatja önöket a további eseményekről. És E kritikus kérdésben minden további eseményről tájékoztatják önöket. Láttuk, hogy nagyon heves, de egyben gazdag vitát folytatott le a tisztelt ház, különböző széthúzó vélemények fogalmazottak meg. Mi minnyáján abéli vágyunkat fogalmazzuk meg, hogy konkrét eredményeket mutasson az a kezdeményezés, amelyet a bizottság és az Európai Parlamentben ülő kollégák ragadtak meg. Köszönöm szépen. E, Evharisto, e, chciałem tylko przypomnieć artykuł 162 naszego regulaminu. Köszönöm szépen. Emlékeztetem képviselőtársaimat a 142-es szabály 12. házszabály cikk 12. pontjára, mégpedig azok a képviselők, akik nem vettek részt a vitában, írásos nyilatkozatot tehetnek 200 szó erejéig, amely nyilatkozat a jegyzőkönyv részét képezi majd. Udzieliłem głosu. E, zamykam debatę. Emlékeztetem tehát a képviselőtársaimat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Én magam is élek majd a lehetőséggel. Most pedig lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és én átadom az elnök, elnök székhelyét kollégámnak.